cég egy tagjának kinevezéséről. Soltész úré a szó, parancsolja. Parancsolja Soltész úr. Thank you, uh, Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt kollégák! A Költségvetési Ellenőrzési Bizottság Bettina Michela Jakobsen asszony esetét megvizsgálta, tehát hogy kinevezhetjük a számvevőszék tagjává. Jakobsen asszony meg is jelent a június 19. ülésünkön. A számbevőszék tagjának kinevezése azért megfelelő, mert ki rendelkezik kiváló szakmai előmenetellel, Dániában ő volt a fő számbevő helyettes. Úgy gondolom, hogy az ő szakmai előmenetele és életrajza példaértékű a többiek számára is. Jakobsen asszony lenne a számbevőszék ötödik női tagja jelenlegi formátumban. A tagállamoknak erőfeszítéseket kell tenni, hogy kiegyensúlyozottabb legyen a női férfi helyzet a számvevőszéken belül. Az Európai Parlament és a számvevőszék közötti szorosabb együttműködést támogatjuk, és rendkívül fontos az, hogy az Európai Unió költségvetését a lehető leghatékonyabban költsük el. A jelöltek számára úgy gondolom, hogy a jövőbeli kinevezések szempontjából rendkívül fontos az, hogy alaposan megvizsgáljuk, hogy nincs összeférhetetlenség a, a jelöltek esetében. Nos, fontosnak tartom az is, hogy a számvevő, azt is, hogy a számvevőszék a lehető leghatékonyabban működhessen. Jakobsen asszony szakmai hátterét tehát megfelelőnek tartjuk, és a, szemvevő, és a szemvevőszék jelöltjének teljesítménye is kielégítő volt a szakbizottsági ülésen, ezért javaslom, hogy támogassuk Jakobsen asszony kinevezését. Elnök, megnyitom a szavazást, név szerinti, illetve titkos szavazás következik, egyszeri szavazás, megnyitom a szavazást. Le vote Lezárom a szavazást. La nomination est adoptée. Elfogadtuk a jelölést. A Mastálka jelentés következik. A Nemzeti Kereskedelmi Szabályok alapján az uniót megillető jogok gyakorlása. Név szerinti szavazás következik. Egyszerű szavazás, megnyitom azt. Le vote Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. egy újabb mastálka jelentés, a vízi járművekre vonatkozó káros árképzés elleni védekezés, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Le Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ferrere jelentés, halászati lehetőségek a Venezuela lobogója alatt közlekedő hajók részére a francia Guyana partjénál húzódó uniós vizeken. Ferrer úr, hozzá kíván szólni? Nem. Vagy mégis? Parancsoljon, Ferrer úr. Uh, uh, Köszönöm, elnök asszony. Évek óta már hajóznak venezuelai zászló alatt halászhajók Francia Guayana környékén. Ez mindenkinek az előnyét szolgálja ez a francia Guajanai gazdaság előnyére van. Mi történik most? Megpróbálunk egy megfelelő jogi keretet teremteni ennek a már bevált és működő gyakorlatnak. Ezt meg lehetett volna oldani, ezt a kérdést, mert réges régen, hogyha tanácsban nem lett volna ez a konfliktusos helyzet, ugyanakkor ez megoldódott, ezért azt javasoljuk, hogy minél hamarabb fogadjuk el ezen ajánlásokat illetve a, vegyük figyelembe, hogy Venezuela a megállapodásban foglalt feltételeknek eleget tett, például a halászati módszerek, a, a halászott fajok és az egyéb szempontoknak, éppen ezért szerintem minél hamarabb el kellene fogadni ezt a javaslatot. Köszönöm, szavazunk. Egyszerű szavazás, név szerint megnyitom a szavazást. Le vote est clos. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Guardia Szavár Rubi asszony jelentése következik. 2014-es pénzügyéből származó többlet, költségvetés módosítási tervezet. Megnyitom a szavazást, név szerinti szavazás következik. Le vote clos. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Egy újabb Guardia Szabár Rubia jelentés, az EU szolidaritási alapjának igénybevétele Románia, Bulgária és Olaszország vonatkozásában. Szintén népszerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Jövetik jó? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következik a Muresán jelentés, a szolidaritási alap igénybevétele árvizek Romániában, Bulgáriában és Olaszországban. Népszerinti szavazás következik, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Fogadtuk. Koch jelentés. A multimodális integrált jegyárusítás Európában történő kialakítása. Megnyitom a szavazást. Név szerinti szavazás következik. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A 197-es cikk érdekében a feltételes adó megállapításokkal és jellegűben vagy hatásukban hasonló egyéb intézkedésekkel foglalkozó különbizottság megbizatását meghosszabbítjuk. Hogyha nincs ellenvetés, akkor ezt elfogadottnak tekintjük, úgy látom nincs ellenvetés, akkor ezt is elfogadtuk. Egy újabb Guardia Szabar Rubia jelentés költségvetés módosítási tervezet, Európai Stratégiai Beruházási Alap, egyszerű szavazás név szerint, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Folytatjuk Guardia Feber Rubiel asszonynal. Válasz a migrációs nyomásra. Ez is költségvetés módosítási tervezet. Név szerinti szavazás, egyszeri szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következik a Nikolson jelentés. A tejtermékekre vonatkozó törvénycsomag végrehajtásának áttekintése. Kikért szót? Parancsoljon, asszonyom. Eh, Tisztázzunk bizonyos dolgokat. Egy fontos módosítóról van szó, és nem értjük pontosan, hogy ez mit jelent. 22-es módosítóról van szó. Azt szeretnénk tudni, hogy ez a módosító a tejkvóták ellen vagy mellett szól. Magyarázza ezt nekünk valaki, legyen szíves, mert ettől sok minden függ. que nous passions au vote. Akkor szavazzunk. Paragraph 6. Text. 6-os bekezdés eredeti szöveg, ki van mellette? Ellene. Kitartózkodik. Elfogadtuk. 9-es bekezdés eredeti szöveg mellette. Ellene. Kitartózkodik. Ezt ellenőrizzük ha gondolják. Tehát a 9-es bekezdésről szavazunk. Lezárjuk a szavazást, elfogadtuk. Tízes bekezdés, eredeti szöveg, ki van mellette? Ellenem. Tartózkodók, elfogadtuk. 15-ös bekezdés eredeti szöveg mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 22-es bekezdés, név szerinti szavazás, eredeti szöveg, megnyitom a szavazást. Le Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 24-es bekezdés, eredeti szöveg, ki van mellette? Ellene tartózkodók. Nem egyértelmű, úgyhogy ellenőrizni kell. A 24-es bekezdésről szavazunk, megnyitom a szavazást. Lövatikló. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 26-os bekezdés eredeti szöveg mellette. Ellene. Tartózkodók. Ez megint nem egyértelmű, úgyhogy kérem szépen szavazzunk. A 26-os bekezdésről szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 36-os bekezdés, eredeti szöveg mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 47-es, eredeti szöveg mellette. Ellene tartózkodók, elfogadtuk. 53 eredeti szöveg mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 54-es bekezdés eredeti szöveg mellette, ellenem, tartózkodók. Szerintem nem fogadtuk el, de ezt ellenőrizzük, 54-esről szavazzunk, megnyitom a szavazást. Le klub? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 62-es bekezdés eredetiség mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 66-os bekezdés eredeti szöveg. Név szerinti szavazás következik. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 68-as bekezdés eredeti szöveg mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 69-es bekezdés, eredeti szöveg, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 70-es bekezdés két részben, első rész mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Második rész mellette. Ellene. Elutasítottuk. 72-es eredeti szöveg mellette. Ellene. Tartózkodok. Elfogadtuk. J. Preambulum bekezdés eredeti szöveg mellette. Ellene. Tartózkodok. Elfogadtuk. A teljes állásfoglalásról szavazunk. Név szerinti szavazásra megnyitom a szavazást. Mi volt egy klub? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következik a Zahradi jelentés. Az uniós kereskedelmi és beruházási politikának a köz- és magánszférára harmadik országokban működő kezdeményezésére gyakorolt külső hatása. Valaki szót kér, parancsoljon asszonyom. Köszönöm, elnök asszony nem tudom, hogy engem nem tájékoztattak, vagy miért nem volt egy perces néma felállás a legutóbbi, a legutóbbi európai áldozatok emlékére. Ketten is kérték, szerintem van elég időnk arra, hogy egy percet erre a célra elvesztegessünk. Elnök, nem áldozatról van szó. Jó, hogyha kérik, akkor most lesz egy perces néma felállás. Merci. Reprenons donc le cours. Akkor folytassuk a szavazást. Zákradi jelentés. Van egy helyettesítő állásfoglalás tervezet, erről fog most szavazni. A GUE nyújtott ezt be. Ki van mellette? ellene, kitartózkodik, elutasítottuk. Jó, akkor a 9-es bekezdésről szavazunk. Mellette, elnőzést, első két részben, első rész, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk, más, második rész mellette, ellene, tartózkodók, szerintem elutasítottuk, de jobban tesszük, hogy ezt ellenőrizzük, tehát a, a 9-es második részéről szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A teljes elesfoglalásról szavazunk név szerint, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Meló jelentés következik, a gyümölcs és zöldség ágazat 2007 évi reformot követő alakulása. 11 szövegről szavazunk, ki van mellette, ellene, kitartózkodik, elfogadtuk. 59-es mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 60-as bekezdés eredeti szöveg mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Záró szavazás név szerint történik majd, megnyitom a szavazást. Le Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Következnek a szavazat